Nagyon sokat, nagyon jó volt együtt dolgozni a kollégákkal, és örülök, hogy az együtt kifejtett véleményünket képviseli ez a szavazás. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, a intézményben betöltött szerepemnél fangva engedjék meg, hogy én magam is szívből gratuláljak az előadónak, Catherine Trautmannak, Castillo és Martin Harbour kollégáknak az elvégzett munkához. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, különösen Redig biztos asszonynak. Kiválóan működött együtt egy nagyon nehéz folyamatban. Szeretném kijelenteni, hogy nagy öröm lett volna, hogyha a tanács is itt lett volna ebben a font, ennél a fontos vitánál, ami és talán mindannyiunknál jobban el tudta volna mondani az említett jogi szempontokkal kapcsolatos pontokat, ami a vitában meglepő, meglepést, meglepetést is okozott. Végül pedig holnap lesz a szavazás, és ezzel az Európollal kapcsolatos meghallgatáshoz jutottunk. Nem tudom, hogy Nikolson úr itt van-e közöttünk. Igen, jó. Akkor Nikolson úr négy percre kapja meg a szót, mint előadó. Nicholson úr, négy percben. Thank you very much indeed. Um... Köszönöm szépen. Végre életemben megfelelő mennyiségű időt kaptam a felszólalásra. Timothy Kirkhope uh, nincs ma itt, uh, de őt is köszönet illeti, és uh, különösen amiatt, hogy le is írta a véleményét Felolvasom önöknek ezt. Szeretném ö, köszönni, megköszönni önöknek a europol kapcsolatos tanácsi szövegtervezet adott véleményeiket. A jelenlegi szabályok biztonsági intézkedéseket fogalmaznak meg, amelyeket a Europolnak kell végrehajtania. Az információ és a védelem azonban csak közös alapokon történhet meg és terjeszthető, a tagállamoknak egységes véleményre kell jutniuk a Europol kapcsán. A Europol csomag a tanácsi szövegtervezethez képest sok idő múlva született meg. A Lisszaboni szerződés is jelentősen befolyásolja annak működését, és sok minden hatáját érvényét veszti a korábbi tervezetekben. Én felkérem a parlamenti kollégákat arra, hogy utasítsák el a tanácsi szövegváltozatot, mert a tanácsi határozat célja a további kiszolgáltatásunk a rendőrségnek és különböző tagállami rendőri hatóságoknak. Maradjon meg a Europol annak, ami kicsi és specifikus kompetenciákkal rendelkező intézménynek, és ne akarjuk kibővíteni azt, maradjon meg a tagállamoknak a biztonság fenntartása alapkompetenciaként. Az Európai Rendőri Hivatal a Lisszaboni szerződés kapcsán át kell, hogy alakuljon. A rendőrségi együttműködésre persze szükség van, és ezt a részét támogatom is a szövegnek a LIBE bizottság véleménye az, hogy ahhoz azonban ez megtörténjen, és a Lisszaboni szerződés alkalmazásra kerülhessen, még egyéb átmeneti intézkedésekre lesz szükség. Nicholson úr elnézést, kérem, hogy kicsit lassabban beszéljen, ha lehetséges. Igen, nekem mindig meggyűlik a bajom az idővel, elismerem ezt, hogy gyorsan beszélek, és megszoktam hogy gyorsan beszélek, és egyre gyorsabban. Ez hibám. El kell még azonban mondanom, hogy a raportőr kéri azt, hogy a jelentésben a bizottságot és a tanácsot is szólítsuk föl arra, hogy egy új plenáris ülésen új Európol szövege jöjjenek elő a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően 6 hónappal. A második jelentéssel kapcsolatban a svéd és spanyol királysággal kapcsolatos kerethatározattal kapcsolatban úgy gondolom, hogy ezt a kezdeményezést, amelyet Svédország és Spanyolország indított tehát, megfelelő akkreditációs eljárásnak kell megelőznie, mielőtt a végrehajtó hatóságok a tagállamokban elkezdhetik annak átültetését. Az információ cserére különösen szükség van e kérdés kapcsán, és a rendőri hatóságok együttműködésére. Ez az uniónak eleve is mindig is prioritása volt a bűnmegelőzés területén, tehát ez a kezdeményezés talán jó. A kerethatározat tervezet célja az, hogy a labortevékenységeket, amelyeket egy tagállam elvégez, más tagállamok is elismerjék, annak eredményeit használhassák, és ezáltal jobb legyen az együttműködés, és persze a, a megvádolt személyek jogbiztonsága se sérüljön, ne kelljen minden tagállamon új eljárás kezdeményezni. E, ez csak úgy valósítható meg, hogyha a labor eredményeket kicserélik egymással a tagállamok, és ehhez viszont az kell, hogy a labor körülmények minden tagállamban nemzetközi, a legmagasabb színvonalon ö, ö, valósuljanak meg, és garanciát adjanak valamennyi tagállam számára a tekintetben, hogy a laborban elvégzett kísérletek eredményei megbízhatóak, és valamennyi tagállamban elfogadhatóak, ekvivalensként kezelhetőek. Ugyanakkor ö, csak az én hatáskörömbe tartozik az, hogy véleményt adjak a az akreditált laborok ügyében. Engedje meg, elnök úr, hogy még itt felolvasok valamit Kölkop kollégától. Hangsúlyozni szeretném, hogy a tanács kerethatározat tervezete ennek a jogalapja nem megfelelő. A Lisszaboni szerződés hamarosan életbe lépés, ezért új eljárásra lesz szükség. Kérem azt, hogy a svéd és spanyol kezdeményezést ne azért utasítsa el a parlament, mert nem jó, hanem azért, mert nem jó jogalapra épül, és világo, nem világos még, hogy a Lisszaboni szerződés ratifikálása milyen új fénybe helyezi majd ezt a kezdeményezést. Meg kell tehát teremtenünk először a világos jogalapot, és akkor lehet erről a témáról újra beszélni. Túl fontos a téma ahhoz, hogy elhamarkodott döntéseket hozzunk róla. Túl rövid volt a határidő ahhoz, hogy érdemben tudjunk a kérdéssel foglalkozni, pláne megváltozik most minden alapfeltétel, tehát ezt nem lehet most megszavazni. Köszönöm elnök úr a türelmet. Hogy magyarul vezessem az ülést, átvettem Lambrinidis kollégámtól. Megengedtük, hogy egy kicsit hosszabban szóljon Nikolson úr, mert lassabban beszélt legalábbis egy darabig a tolmácsok kedvére. A következő felszólaló Madame Intveld Sofia asszony. Négy percben. Um, Köszönöm szépen, Nagyon rövid leszek. Tehát a Nicholson úr amit tovább, többet beszélt, azt én behozom, és így nem fogunk késni. A Lisszaboni szerződés, ha jól számolom, akkor 7 nap és 5 óra múlva hatályba fog lépni és meg kell mondjam, hogy a tanácsnak a kapkodása, hogy egy csomó döntést elfogadjon még, kicsit zavarba ejtő zavarba ejtő az is, ugyanakkor itt egy üres szék van a helyükön. Örültem volna, hogyha a tanács képviselőjét is itt látjuk, és véleménycserét tudunk folytatni. Alapvetően támogatom az javaslatokat, amelyeket az előttem szólók elmondtak. Természetesen találjuk az Euró- támogatjuk az Európolnak a fejlődését. Erős Európolt szeretnénk, olyan Európolt, amely képes megfelelően működni és védelmezni bennünket, illetve küzdeni a bűnözés ellen. Ugyanakkor azt is szeretnénk, hogy az Európol a demokratikus ellenőrzés alatt lenne. És itt utalok arra, amit az előttem szóló mondott, hogy a tanács vonja vissza az Európollal kapcsolatos javaslatot, és terjeszen elő egy, ügy, egy újat, hat hónapon belül legkésőbb, vagy még azt megelőzően a Lisszaboni szerződésnek megfelelően és ezzel a különös témával, amivel én vagyok jelentéstevője vagyok az Európol kérdésnek, illetve hogy harmadik személynek, feleknek hogyan adhatóak át a bizalmas dokumentumok és adatok. Fontos lenne tudni, hogy hogyan látja a tanács az Európai Parlament jogi szolgálatának a működését, mert ez volt az alapja, e, e, a jogalap jó-e vagy sem. Nem tudom, ki fog válaszolni a tanács részéről, lehet, hogy majd valaki mégiscsak tud erre választ adni. Köszönöm. Köszönöm, asszonyom. A következő felszálló Jean-Philippe Albrecht úr. Négy ja, per, négy vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előttem szólóhoz csatlakozok csatlakozni tudom, tudok, valóban követ, akkor lenne következetes a dolog, hogyha a tanács az Európollal kapcsolatban a Lisszaboni szerződés alapján újra beterjesztené a dokumentumot az Európai Parlamentnek. Szükséges és fontos, hogy az igazságügyi és rendőri együttműködés Európában olyan kérdés legyen, amelyet az Európai Parlament együtt tárgyal és abban együtt dönt. Az Európol munkáját csak így lehet kielégítő formában legitimnek tekinteni az, hogy a tanács rendelkezéseit az Európol munkájára vonatkozóan az Európai Parlament teljes mértékben visszautasította, egyértelmű jel. A szerződés alapján való módosításokat kell alkalmazni. Erre mellesleg van még egy jó ok is. Túl sokáig alakult a belső és biztonsági politika Európában kizárólag a végrehajtó hatalom révén zárt ajtók mögött legkésőbb a terrorista ellenes intézkedéseket követően 2001. szeptember 11-ét követően fogadtak el számos biztonsági csomagot, melyek szükségessége, hatékonysága és arányossága alapos, nem volt mindig alapos, de nem került nagyon gyakran kellőképpen megvitatása sem. A harmadik pillére az Európai Uniónak tette lehetővé azt, hogy a kormányok vitatott formában beavatkozzanak az állampolgárok alapvető jogaiba. Volt egy pont, ahol rendkívül veszélyes egyenlőtlenség alakult ki. A biztonsági hatóságok együttműködése világszerte egyre szorosabb, addig a minimális normákra, a, a jogvédelem és alapvető jogokra vonatkozó minimális normákban való megállapodás nem történt meg. Az EU és harmadik államok közötti információ cserével az állami jogkörök és polgári jogok közti szakadék egyre egyértelműbb. Az európai biztonsági hatóságoknál, mint Europol, Eurojust, az információs rendszereknél, az Eurodac, Schengen információs rendszer egyre nagyobb mennyiségben halmozza fel fel a személyes adatokat. Különböző célokra lehet ezeket e- felhasználni egyre nagyobb mértékben. Európában egyre áttekinthetetlenebb az, hogy ki milyen adatokat, milyen feltételek mellett e, gyűjt be, értékel, vagy ad tovább. A jogvédelmi rendszer e, lehetőségek is gyakran az eddig hatályos elvektől elmaradnak. De mi az, mi történik, hogyha ezeket az adatokat harmadik államoknak is továbbadják, és itt nem pusztán olyan országokra van szó, mint Norvégia vagy Svájc. Egyesült Államok, Oroszország, Marokkó vagy Kína is ide tartozhat. Kérdem, a visszaélést, az állami önként, illetve az ezekkel szemben való védelmet ilyen országokban ki tudja garantálni. Nem. A mi parlamentünknek az a feladata, hogy, hogy olyan folyamatot indítson el, melyeknél az, állam, az európai polgárok alapvető jogait a nemzetközi együttműködésben is, a, bűnö, a terrorizmus és bűnözés elleni harcban is korlátlan mértékben figyelembe veszik a közös minimális normák létre, létrehozása, különösen a személyes adatok védelménél, azt megelőzően kell, hogy megtörténjen, mint hogy az Európai Unió harmadik államokkal további adatcsere megállapodásokat köt. És ez vonatkozik az Európol információra, a repülő légiutasokra vonatkozó adatokra, amelyeket például az Egyesült Államokkal kell kicserélni. Egyértelmű védelmi normák, vizsgálatok előfeltétele a további intézkedéseknek az állampolgárok védelme értelmében. Örülök annak, hogy az Europol csomagnál pártokot átfogóan egységesek vagyunk. Ez jó jel a következő vitához, amely az európai alapvető jogok átfogó megtárgyalásához vezessen. Ezt várják tőlünk a polgárok. Köszönöm. Köszönöm, Albert úr. Következő hozzászóló négy percben Augustin Díaz de Mera García Consuegra úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt alelnök úr, az Europol csomag egy olyan döntéshozatali csomag, aminek az a célja, hogy a tanács 2009-es döntését valósítsa meg. Ezért, hogy én is, mint a kollégák, én is azt kérem, hogy ez a tanácsi javaslat kerüljön visszavonásra. Egy sokkal láthatóbb parlamentet szeretnénk, és azt is szeretnénk, hogy az Europol csomagot a Lisszaboni szerződés értelmében hozzuk össze, és azonos, kiegyensúlyozott rendszerben vegyen ebben részt a különböző intézmények. És szeretnék hozzászólni a jelentéssel kapcsolatban. Az Európai Rendőrségi Irodatól ugye azt kérik, hogy dolgozzanak fel, tároljanak adatokat. Ehhez az is szükséges, hogy a tagállamokban is meglegyen a megfelelő kompetenciájuk, teljes naprakész adatokat, információkat adjanak át az Europolnak. Csak így lehet az Europol teljes mértékben használható analitikus területen is. A tanács tervezete, mint hogy ezt a kettes cikkben kifejtették, elemzési okok miatt a 14-es cikk egyes pontjának kell, hogy megfeleljen. Ehhez az Europol a 19 típusú vizsgálata elemzése van, például a különböző adatfájloknál a különböző adatbázisok vannak, amelyek egy-egy bűncselekmény típussal kapcsolatosak, és ehhez különböző lehetőségeket, támogatást ad az Európol saját kompetenciáin belül. Jelenleg az elemzési és munkafájlok képezik az egyetlen jogalapot az információk tárolására, feldolgozására, amelyeket hírszerzésből, a személyadatokból és közvetlen terepen szervezett információkból gyűjtenek. Ehhez különböző technikai intézkedések is szükségek, de szükségesek a használati szabályok is fontos ezeket az információkat kellően kezelni, ehhez megfelelő jogi eszközre is szükség van, hogy az alapjogok teljes mértékben tiszteletben tartásra kerüljenek. Európai állampolgárok alapjogairól van szó, és fontos, hogy a különböző Európol funkciók is kibontakoztatásra kerüljenek. Ahogy Sophie Intelt mondta, bennem is felmerült, hogy a jogalap, amelyet szeretnénk alkalmazni, valóban a megfelelő jogalap-e és ebben a keretben, tisztelt elnök úr, az Európai Parlamentnek a, a szerepe, hogy képviseli az európai állampolgárokat, egyszerűen megkerülhetetlen a parlament szerepe. Feltétlenül meg kell valósítani az Európai Parlament ellenőrzését. Éppen ezért lényegi kérdés, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével azonos szinten tudjunk tárgyalni a tanácssal. Nincsen semmiféle sürgető ok, ami ezt sürgőséggel kellene, hogy elfogadjuk. Ezért kérem a kollégákat, hogy támogassák ezt az Európai Rendőrségi Hivatalt, és de ezzel együtt utasítsuk el azokat az eszközöket, amelyeket itt javasol nak számunkra, és tegyük ezt mindaddig, amíg a tanács nem teszi lehetővé, hogy a döntéshozatal teljes jogú részesei legyünk. A tanács a tanács pedig vonja vissza ezt a javaslatot, ami a Lisszaboni kompetenciának nem felel meg. Tehát azt szeretném, hogy pontosítsuk majd ezt. Köszönöm. Demére úr. Következő hozzászóló, Madame Sonja Alfano, négy percben Köszönöm szépen, A bűn megelőzéssel kapcsolatban szeretnék felszólalni. 2001-ben a tanács határozata alapján született ez a hálózat. A hálózat célja, hogy az információ cserét és a nemzeti európai szinten az információ gyűjtést könnyítse meg különböző területen, a konferenciákat, üléseket tartottak, kezdeményezéseket, ezeket mind nyomon követtük. Jelentős tapasztalatcsere folyt a bevált gyakorlatok cseréje érdekében is. A bűn megelőzés terén tehát a tanácsi határozat előrejelezte, hogy egy olyan struktúrára van szükség, amely kapcsolattartó pontokra is támaszkodhat. Ezt a bizottság és a tagállamok nevezik ki. A nemzeti hatóságok egy e, szemét delegálnak, a többi tagot pedig tudósokból, kutatókból, szakkutatókból válogatják össze. A tagállamok a tudósokat kutatókat a, fe, a felsőfokú oktatási intézményekből is bevonták. A kábítószer ellenes megfigyelő központot is bevonták a munkába. 2005-ben belső strukturális reformokra került sor. Ennek keretében két önálló bizottságot hoztak létre a munkaprogram és a kutatás számára. A weboldalt a bizottság az Egyesült Királyságnak adta át, és az Egyesült Királyságban végzik a munkát. 2008-ban egy újabb ellenőrzésre került sor. Különösen a titkárság erősítését látták szükségesnek. Ezen kívül az állandó bizottságok és a nemzeti képviselők kapcsolatával is foglalkozni kellett. 2009-ben egy külső értékelést tettek közzé a munkamódszerekről, a célkitűzésekről, a célkitűzések jelentőségéről. A hálózat tehát fontos, de megállapították azt is, hogy szervezeti, szervezeti szinten hibák történtek gyakorlatilag ez a hálózat összeomlásához vezetett. A titkárság nem végezte hatékonyan munkáját, a nemzeti képviselők nem vettek elég elkötelezetten részt, a munkaprogram szerény volt. Ezt az ért, ez az értékelés tette lehetővé, eh, bocsánat, ez, a, lehe, ez a, az a jelentés ajánlásokat fogalmazott meg, ezek között a, a hálózat visszaépítését is, de szükséges volt az is, hogy a hálózat módosult formában hatékonyabban tovább dolgozzon. Egy külső titkárságot akartak először ennek érdekében létrehozni, a közös, amit közösségi programokból finanszíroztak volna. Voltak azonban olyan tagállamok, amelyek azt mondták, hogy a hálózatot meg kell szüntetni. Mások viszontban új javaslat találtak össze, meg kell, előbb meg kell reformálni a hálózatot. A svéd elnökség ezt a javaslatot vette át. Prioritását tette az elnökség fél éve során. Meg kell, hogy mondjam, hogy számomra rendkívül kellemetlen azt látni, hogy a tanács helye üres, a svéd elnökség nyújtotta pedig be ezt a javaslatot. Ezt a hálózatot tehát ez szerint egy, egy titkársággal, a tagállamok által kinevezett kapcsolattartó pontokkal, igazgatósággal kell működtetni. A nemzeti képviselőkből állna ez utóbbi össze egy elnökkel, akinek, eh, aki a végrehajtó bizottságot is vezetné a különböző kapcsolattartó pontok közti kapcsolatot eh, koordinálná. Úgy gondolom, fontos megjegyezni továbbá azt is, hogy a, a civil társadalmat, a tudósokat, szakértőket, az egyetemi kutatókat eddig kizárták. A hálózat és a többi intézmény közti struktúrált kapcsolatok olyan intézményekkel való kapcsolat, amelyek szintén bűnüldözéssel foglalkoznak, szintén nem működnek együtt. Nem tervezik az együttműködést az Európai Parlamenttel sem, és a nyelvtudást sem vették fel a tagok számára előfeltételként. Nem hatékony ez a szervezet, nem képes a bűnözés megelőzésével foglalkozni, különböző okoknál fogva. Egyrészt ezért nem lehetett elérni a megalakításkor létrehozott, megállapított célokat sem. Úgy gondolom, hogy szabotásnak kell a hálózat kapcsolatban ezt a fajta hibasorozatot tekinteni a, a bevált gyakorlatokat sem cserélték. A különböző nemzeti hivatalnokok turisztikai látogatásokat tettek, de nem tudtak beszélni egymással, nem tudtak tárgyalni, mert nem volt arra lehetőség. A civil szervezeteket nem vonták be a munkába, a különböző anyagokat nem... La rete credo che sia opportuno rafforzare le competenze della stessa rete anche introducendo ezt a hálózatot sem. Azért sem lehetett ezt a hálózatot működtetni, mert nem tudott foglalkozni. A... Stare solo ed esclusivamente se il Consiglio avesse proposto una uh, proposta davvero ambiziosa che purtroppo non è arrivata. Köszönöm a szót. Ich danke Ihnen, Frau Berichterstatterin. Ich erteile jetzt das Wort an Herrn Kommissar Jacques Barrot er bekommt Minuten. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam a különböző hozzászólásokat. Nikolson urat, Intrelt asszonyt, Albrecht urat és Alfano asszonyt is. Természetesen olyan vita ez, amely keveredik a lényegi, tartalmi és az eljárási kérdések. Az eljárási kérdések vonatkozásában természetesen nagyon jól értem a parlament óhajait. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésének előestéjén vagyunk, és értem azokat a kérdőjeleket, amelyeket felvethet a parlament számára az, hogy bizonyos határozatokat a tanács elkíván fogadni. Az is igaz, hogy a bizottság bizony sajnálja a dolgok ilyentén állását. Azonban szeretnék rávilágítani erre a három ügyre, amelyel a parlament foglalkozik. Az Europol, mint ahogy önök is tudják, egy tanácsi döntés értelmében, ami a kormányközi megállapodást, egyezményt fogja majd helyettesíteni, új jogi keretet fog kapni, és 2010. január 1-től ügynökségé válik, európai ügynökség lesz. Nagyon hosszú tárgyalások előzték meg ennek a tanácsi döntésnek az elfogadását, és az előkészítések folyamatban vannak a megvalósítás érdekében. Nagyon jól értem a parlament aggájait, és ö, osztom a várakozását is, hogy lássuk, milyen ö, intézményi keretek lesznek. Tekintettel ez az új intézményi keret meg fogja nyitni az utat a demokratikus ellenőrzés előtt az Európai Rendőrségi Hivatal számára. Szeretnénk a ö, jelenlegi ö, döntéseknek a következtetéseit levonni oly módon, hogy legyen egy ö, szilárd alap, amire kiépíthetjük a majdani jogalkotásainkat. Ehhez természetesen ö, font, ö, fontos lenne bekapcsolni a parlamentet és más érdekelt fejeket, ö, feleket is, akik az Europol rendelet kidolgozásában ö, együttműködhetnek. És fontos lenne a parlamenti e, és a nemzeti parlamentek ellenőrzését is megvalósítani az Europol tevékenységei vonatkozásában. Mindazonáltal, tisztelt elnök úr, sajnálatom, hogyha a parlament elveti a tanácsnak a javaslatait, itten végrehajtási rendelkezésekről van szó, amik fontos elemeit szabályozzák az Európel munkájának, amelyek nélkül az Európol egyszerűen működésképtelen. Tehát ezt mondhatom el. Ami a rendőrségi tudományos laborat moratórium kérdését illeti. Értem, hogy itt is az Európai Parlament egy más jogalapot szeretne ehhez a keret döntéshez és a laboratóriumi akkreditálásokhoz a bizottság amellett van, hogy az akkreditációt válasszuk, mert az akkreditálás lehetővé teszi a laboratóriumok munkájának javítását, minőségi, különösen az olyan technikákat, amelyek kényesek, mint például a DNS minták, az új lenyomatok, és természetesen minél inkább akreditáltak lesznek a laboratóriumok, annál inkább fognak bennük bízni az állampolgárok is. Nagyon jól értem ismételten a jogalap kérdésének problémáját. A bizottság csak úgy, mint a parlament úgy gondolja, hogy a keretdöntés, a kerethatározat, amennyiben szolgáltatásokra vonatkozik a szerződés 50. cikke értelmében, akkor ez kell, ez az 50. cikk kell, hogy legyen a jogalap. És így a bizottság tett is egy nyilatkozatot, amely szerepel a az október 23-i tanácsülésnek, igazságügyi tanácsülésnek a jegyzőkönyvében nevezetesen, hogy fenntartják a jogot arra, hogy a jövőben meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyeket helyén valónak ítélnek. Hozzátenném még, hogy a pénzügyi szabályozás tekintetében a bizottság hajlandó támogatni a tagállamok tevékenységét, ami lehetővé teszi a rendőrségi laboratóriumok akreditálását. Végezetül a bizottság készen áll arra, hogy megvizsgálja az eszköznek az alkalmazását 2018-ra, úgy, ahogy ezt előirányozza az új hetes cikk négyes pontja. Az akreditálással kapcsolatban értem a parlament álláspontját, de úgy gondolom, hogy a lényeget tekintve az akreditálás igenis jó irányba halad, természetesen mindazokat az óhajokat figyelembe véve, amelyek elhangzottak. És akkor most a European Crime Prevention Network kérdésével kívánok foglalkozni. Természetesen úgy gondoljuk, hogy a bűnözést meg kell előzni nem elegendő az utolagos megtorlás a ö, szervezetbűnözés és egyéb bűnözésnek a megelőzése most helyi szinten vagy határon átnyúló vonatkozásában elsődleges a megelőzés és egyébként a közelmúltbeli javaslatokban, amelyeket tettem, például az emberkereskedelem, a gyermekpornográfia és pedofília tekintetében ugyancsak megelőző intézkedésekről szóltam. Alfonso asszony rámutatott a hálózatnak a gyenge pontjaira. Kétségtelen, hogy egy közelmúltban készült értékelés azt mutatta, hogy az európai együttműködés szükséges lenne, hogy szükséges a szervezet bűnözés elleni fellépés területén, és az is igaz, hogy a közhivatalok, a magánszervezetek, a civil szervezetek azt szeretnék, hogyha multidisziplináris megközelítésre kerülne sor, úgyhogy az európai módszereket, eszközöket meg lehetne osztani, ki lehetne cserélni a tapasztalatokat. Igaz, hogy az európai szervezetbűnözés megelőzési hálózat stratégiai, politikai, szervezeti problémákba ütközött a bizottság ennek tudatában van, és amit tettünk az az, hogy megnöveltük a pénzügyi támogatásunkat a titkárság működtetés érdekében. Természetesen a stokholmi programban hangsúlyt adtunk az rendőri együttműködésnek, és előtérbe helyeztük azt is, hogy a továbbiakban közösen kell kezelnünk a Lisszaboni szerződés alapján ezt a rendőri együttműködést. Kétségtelen, hogy ez a hálózat, és ön is felhozott bizonyos feladatokat, ezeket bizonyos feladatokat el tud látni és említették, érdekfigyelemre méltó példákat említettek, illetve, hogy még milyen feladatokat vállalhatna a hálózat. Azt is gondolhatjuk, hogy közös projekteknek is helye lenne, különböző szociális ö, oktató struktúrákkal együtt, iskolákat, folyamatos képzések, közös egyetemi képzések is megvalósíthatóak lennének. E, teljesen egyértelmű, hogy egy nagy szabású ö, bűnözés megelőzési politikának a kezdeti lépéseit tesszük. A civil társadalom és a parlament szerepét meg kell növelni. Ez nyilvánvaló, és egyébként a rendőri együttműködés így kerül az együttdöntés keretei közé. Úgy gondolom, hogy amennyire lehet, szoros együttműködést kell, hogy folytassunk az új jogalapon. Ez valamennyi állampolgárnak az érdeke, akiket a mindennapjaikban érintenek a biztonsági kérdések. Természetesen sajnálom, hogy ez a vita egyfelől folyik az eljárási kérdésekről és a tartalmi kérdésekről. De úgy gondolom, hogy a továbbiakban a Lisszaboni szerződés alkalmazásával és a Stockholmi program egyenesében sokkal többet tudunk majd tenni, és a parlament pedig meg elnyerheti az őt megillető helyet ebben az új stratégiában, amit a szervezetbűnözés és egyéb bűnözés ellen kívánunk folytatni. A következőkben a képviselőcsoportok nevében lesznek hozzászólások. Elsőként megadom a szót Van de camp úrnak az Európai Néppárt nevében. Tisztelt elnök úr! Köszönöm a bizottság alelnökének a válaszokat és köszönöm a különböző témák érintését. Az igazságügyi együttműködés az Európai Unióban rendkívül fontos. Az állampolgárok Európájáról beszélünk, és ilyenkor elsősorban az igazságügyi együttműködésre kell, hogy gondoljunk. Ezen belül a, bűnöz, a bűnüldözés az első prioritás. Különösen azért, mert a bűnözés egyre inkább határokon átnyúlóvá válik. A nemzeti bűnözés szinte már a múlt. Nagyon gyakran nagy, határon átnyúló bűncselekményekről van szó. Éppen ezért az Európai Néppárt frakciója támogatja az Europol és az Eurodák erősítését, és a, a, bűn, a bűnügyi laboratóriumok munkáját. Nagyon fontos elem a szervezett bűnözés elleni harcban a demokratikus ellenőrzés. Azok fölött, akik a bűnt üldözik. E, nem szeretnék itt ködö, ködösen beszélni, de mégis figyelmet kell fordítanunk azokra a javaslatokra, amelyeket a következő hónapokban fogunk majd hallani. Fontos az áldozatoknak a helyzete is. Nagyon gyakran a jogra gondolunk csak, és a büntető eljárásban a vádlottnak a helyzetére. A következő öt évben azonban nagyon fontos lesz, hogy egyre több figyelmet fordítsunk az áldozatok helyzetére is. Elnök úr, az ő alapjogai nem abszolútak. Mindig is ezeket érvényesíteni kell. Ahogy a holland alkotmány is mondja, kimondja, mindenki egyenlő a törvény előtt, és ez vonatkozik az áldozatokra is. Elnök úr, értem, és egyetértek azzal, hogy a parlament pillanatnyilag a négy jelentéssel kapcsolatban azt mondja, hogy álljunk meg, várjuk meg decembert, várjuk az új javaslatokat, és nézzük, az Európai Parlament érintettségét azt követően. Köszönöm. Köszönöm, Van de Kampur. Következő felszólaló Juaregi Antondo Ramon úr. Másfél percben. Sí, señor presidente. Eh, un problema. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. A tisztelt ház azt követeli, hogy a bizottság a jogalkotási csomagját újra nyissa ki. Baró úr azt válaszolja erre, hogy ez túl messze mutatna. De ezt nem szabad tovább nyitva tartani ezt a vitát, el kell döntenünk, hogy mit teszünk. Baró úr, azt kell, hogy mondjam, hogy ön, ha ezt nem akarja maga megtenni, akkor tegye át ezt a felelősséget az utódjának az asztalára, de ne akadályozza tudatosan az előrehaladást. Az egész parlament azt kéri, hogy újra kell ezt a ügyet tárgyalni. Jogalkotási kérdésben mi nem csak bele akarunk avatkozni, hanem kötelesek vagyunk beleavatkozni, ugyanis jogalkotási kompetenciánk van, és lesz december elejétől kezdődően, és ha már van parlamenti kontroll lehetőség, akkor akkor itt nem egyszerűen más javaslatokkal akarunk élni, hanem alapvetően új alapokra akarjuk helyezni ezeket a, a, az irányelveket. Mert egyébként jogbizonytalanság lesz, és az európai polgárok ennél többet érdemelnek, Európának, az európai intézményeknek a jövőre való tekintettel kell összefogniuk. Az Európa is virágozon és éjek is virágozon, ezt én megértem ezt az igényt, de nem lehet ennek a háznak a jogait korlátozni ilyen jogalkotási trükkökkel. Ragaszkodunk a jogalkotási jogainkhoz, és ha ön ezt nem akarja megtenni nekünk, akkor kérem azt, hogy a következő biztosnak adja át ezt az ügyet, és ő már biztos, hogy köteles lesz a mi jogalkotási kompetenciánkat figyelembe venni. Következő hozzászóló monsieur le président, monsieur le commissaire. Köszönöm szépen, tisztelt kedves kollégák, nagyon rövid leszek, a lényeggel foglalkozom, és utána pedig az eljárási kérdésekkel, és egy kicsit azt utalnék, amit már a valamennyi frakció elmondott, amennyiben a biztonsági, igazság és szabadsági térségnek az építése mindenkinek egy lényegi kérdés, ugyanakkor ez egy de- európai demokrácia modell is, amit építenünk kell. És ugye sokan úgy gondoljuk, hogy az Europol egy olyan eszköz, amit hozzá lehet igazítani mindehez, Valamennyien fontosnak tartjuk azt, hogy az eszközök közös felhasználása, az emberi és a technikai eszközök, amik a szervezet bűnözés elleni fellépés segítik, illetve a különböző csempészetet, hogy ez mindenképpen maximális garanciák mellett kerüljön megszervezésre és jogbiztonsággal, mert itten a hatáskörünk lényegével ehhez kapcsolódik ez, a jogok és a biztonság az európai állampolgárok számára. Nem szeretnék redundás lenni, de a Liberálisok Demokraták Szövetsége nevében szeretném azt mondani a biztos úrnak, hogy mindaz a munka, amit eddig elvégeztek, az nem haszontalan, de érthetetlen lenne, és rosszul értenék, félreértenék az állampolgárok, hogyha nagyon sokáig vártunk az intézmények kialakításával. Most nem tudnánk várni néhány napot vagy néhány órát azért, hogy az együtt döntési, együttes jogalkotói hatalmunkkal éljünk. Tehát most nagyon sürgető, hogy várjunk néhány hetet egy olyan jogszabály érdekében, ami az eljárás keretében menne, és nagyon sajnálom, mint Sophie Intveld is, hogy nincsen jelen a tanács, mert ez elsősorban a tanácsnak szól, tehát azt javaslom, hogy egy új jogalkotási javaslatot terjesztenek elő. Következő hozzászóló Romevai Rueda úr egy percben. Köszönöm szépen, ugyanebben az irányba lépnék. Én is a zöldek szempontjából szerettem volna beszélni a szabadság kérdésekről. Egyszerűen érthetetlen, hogy ezt az együttes lyukalkotást nem tesszük meg akkor, amikor lehetne. És ezért egy, értünk egyet valamennyien, és úgy gondolom, hogy látunk el, hogy hogyan menek a dolgok, de mindenképpen probléma lenne, hogyha nem sikerül oly módon részt vennünk ebben a jogalkotásban, ahogy ezt jogosan megkövetelhetjük. Van még egy kisebb felvetésem, a ö, bűnügyi laboratóriumokkal kapcsolatban. Szeretnék emlékeztetni, nagyon világosan, hogy amikor a koordináció szükségességéről beszélünk, akkor ezt decentralizáltan kell végezni, és jól kidolgozottan. Egyes tagállamokban van olyan, hogy csak egyetlen, nem, nem csak egy bűnügyi laboratórium van, hanem van több is és például Spanyolországban is. És ez nagyon fontos, hogy ezt tudjuk és figyelembe vegyük, mert annak megfelelően a koordinációnál ezt is figyelembe kell vegyük. Tehát nem csak tagállami koordinációról van szó, hanem más egységek között is, amik nem feltétlenül állami szintűek. Köszönöm. Köszönöm. Következő hozzászóló, Madame Eh, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Én is csak ismételni fogom azt, amit már néhány kollega elmondott. Az Európai Parlamentet sürgősséggel kérték meg a Lisszaboni szerződés eh, hatályba lépése előtt négy szövegnek a eh, kezeléséről, nevezetesen az adatok bizalmasságáról, amit az europol adott esetben harmadik államoknak is átadhatna elítéljük egyhangúan ebben a parlamentben, hogy hogyan kerestek meg bennünket ezekkel a jogszövegökkel, és e, e, nem kétséges, hogy a Lisszaboni hat, e, szerződés hatályba lépésével ezek mind az együttes döntés körébe fognak tartozni. Úgy gondoljuk, hogy állampolgáraiknak joga van a biztonsághoz, és a terrorizmus elleni harc az mindenképpen prioritás. Tehát mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az állampolgáraink ne féljenek a, a, folyamatosan attól, hogy merénylet bűnöket áldozatai lesznek. Mindent eh, meg kell tenni a rendőrségi együttműködés erősítése érdekében, azonban ezt nem lehet bármiáron, bármilyen feltételek mellett, és főként nem az alapvető szabadságjogok kárára. Nem szabad, hogy a eh, mozgásszabadság, a magánélethez való jog és a véleménynyilvánítási jog csorbuljon emiatt úgy gondolom, hogy a bűnözés megelőzése csak is nem valósulhat meg csak fokozottabb elnyomással. A demokráciáknak az a feladata, hogy a szabadságjogokat védjük, és csak akkor korlátozzuk, hogyha ez fele, elengedhetetlenül szükséges. Tehát rendőri együttműködésnek konkrét keretek között kell zajlania, például az cserélt adatok bizalmas kezelése és az arányossága. Elnézést és a megfelelő arányokat is be kell tartani, hogy a biztonsági célok és eszközök arányban legyenek. Ezért a GUE-nel azt kéri a többi frakcióval együtt a tanácstól és a bizottságtól, hogy vonják vissza a javaslatokat, és én is sajnálom, hogy nincs jelen a tanács. Elnézést, elnök úr. Következő hozzászóló Batten Gerard úr. Thank you, Mr. President. Két percben. Thank you. Uh, these reports lay down the rules for Europe. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európol információs cserés szabályai az EU tagállamok és harmadik államok közötti kapcsolatra vonatkoznak az EU állampolgárok legszemélyesebb adatairól. Az ilyen jellegű információ nem megengedett átadásával nem szabad az Európol érdekeit sem sérteni. A az ártatlan állampolgárok adatainak védelme és egyáltalán az állampolgárok védelme mindennél fontosabb a vizsgálatok során. A szexuális preferenciák és bankszámla adatokon keresztül a legérzékenyebb adatokat is gyűjthetik. Ha ezeket harmadik országokkal cserélék, mint, ahol demokratikus hiányosságok vannak, mint Albánia, Peru vagy az Ukrán köztársaság, akkor nagy veszélyt látunk magunk előtt. Az Európai Uniónak nem szabad, hogy megint, hogy olyan jelzőt rakjanak az Európai Unió elé, amely arra utal, hogy saját rendőr, rendőrséggel rendelkező állam. A kötelességek elvégzésénél figyelembe kell venni a törvényt. A rendőrállamokról, amit hallunk, lehet, hogy nem, le, nem jelentős, de hogyha elveszítik a rendőrtisztek például a, a, az immunitásukat, a sértetetlenségüket, akkor azzal például a brit törvényeket sértjük. Nagy-Britániában úgy gondoljuk, hogy ezzel a legalapvetőbb, minket korábban védő jogainkat rombolják szét. Az eddigi jelentősek, eh, jelentéstevők legalább azt mondták, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépéséig ne lépjen ez a jelentés hatályba. Hogyha rajtunk múlna, soha nem is lépne hatályba. Köszönöm. Az utolsó felszólaló a képviselőcsoportok nevében András Mölzer úr. Elnök úr, az Europol nemrégiben embercsempész csoportok szétverésében vett részt, és ezt üdvözlöm. Az Európolnak fontos szerepe lehet a nemzetközi kriminalitás visszaszorításában is. Nyilvánvalóan, ha együttműködésről van szó, és jobb együttműködésről van szó, azt is üdvözölni fogjuk. Az adatvédelem kérdése azonban nagyon foglalkoztat, mert úgy látom, hogy bármely hatóság, minden hatóság hozzáférése minden adathoz abszolút nem indokolt, és valóban egyre több adatot tárolnak a különböző európai szervezetek, amelyeknek a használatát nem lehet már felügyelni, nincs aki felügyelje. A nemzeti hatóságok is túl hamar átlépik saját kompetenciáikat, és még jobban félhetünk ettől egy európai hatóság esetében. Gondolom, hogy ez nincs másképp az Európai Unió szintjén sem. A terror elleni harc nevében az utóbbi évtizedben nagyon jelentősen korlátozták a különböző országok és hatóságok a polgári jogokat. A Lisszaboni szerződés azonban, ha jól értem, az Európai Parlamenttel közösen az Európai Parlamentnek komolyabb szó szerepet szán annak a tekintetében, hogy az emberi jogok, ezen belül is az adatvédelmi jogok érvényesüljenek. A SWIFT egyezmény tehát sem kerülhet ki ennek a kontrollnak a hatája alól. Miért kéne az Európol kivételet kivételt tenni, és hátulról becsempészni kompetenciákat az Európol számára. Az adatokba való ilyen, való, ilyen módon való beavatkozás törvénytelen. Más bejegyzett felszólaló következnek. Buzutil úr, kettő percben. Merci, monsieur le président Köszönöm szépen. elnök úr, engedjék meg, hogy először is a bizottság alelnökéhez beszéljek, és gratuláljak neki, és megköszönjem mindazt a munkát, amit elvégzett biztosként, aki felelős ezért a területért. Remélem, hogy a két biztos, nem egy, hanem kettő, kettő biztos, akik majd őt fogják követni, meríteni fognak a politikai látásmódjából, elkötelezettségéből és munkájából. Köszönöm szépen, alelnök úr! Engedje... Engedjék meg, hogy most a, a közelmúltban volt alkalmam, hogy saját hazámban meglátogassam azt a hivatalt, amely az Európollal foglalkozik, illetve megnézzem, hogy milyen kapcsolatokat tart az Európollal illetve a Schengeni területtel. Ebben a hivatalban rendőrtisztek dolgoznak nagyon szorgalmasan, és együttműködnek más rendőrségekkel, amelyek más tagállamokban működnek és eh, el kell, hogy mondjam, hogy egy látogatás alkalmával alkalmam volt értékelni az Europol eh, munkájának fontosságát. Eh, megértettem, hogy miről szól, milyen feladataik vannak, és hogyan dolgoznak, küzdenek a bűnözés ellen. Különösen fontos ez azért, mert jelenleg a, mozgás, a szabad mozgás területe is Európa. Az ok, amiért ellene vagyunk, ellene fogunk szavazni ennek a javaslatnak, az nem azért van, mert az Európol ellen vagyunk, hanem mert azt szeretnénk, hogyha beleszólhatnánk abba, hogy az ügynökség milyen lesz. Lehetne ez erősebb, és fontos lenne, hogy jól tudja majd végezni a munkáját, és tudjon a... Szóló másfél percben Crocetta, Rosario Crocetta úr. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! A javaslattal kapcsolatban és az Europol partnereivel kapcsolatban és a harmadik felek értesítésével kapcsolatban az a véleményem, hogy ha ezt a javaslatot elfogadnánk, akkor abszurd helyzetek adódnának ebből, ugyanis az Európa közvetlenül harmadik államokkal kommunikálhatna úgy, hogy Közben az Európai Parlament még ezen országok listáját sem láthatja. Ez elfogadhatatlan, és ez az előfeszítés, ez a célkitűzés is eleve, mert ez kiszolgáltatja harmadik országoknak európai polgárok adatait úgy, hogy semmilyen parlamenti ellenőrzés nem történik. A 15-ös cikk erre lehetőséget teremt, nem csak a bűncselekmény gyanúja esetén, hanem sokkal szélesebb körű tényállások esetén, például vallási meggyőződés, szakszervezeti tagság kapcsán. Ez biztos, hogy nem szükségszerű, sőt káros, úgyhogy nincs értelme ezt a vitát így folytatni, különösen úgy nem, hogy a tanács nincs itt, ami engem illet, szerintem csak egy nemzet létezik, az emberi nemzet, az emberi faj, és mindenképpen biztosítani kell az időt a parlamenti ellenőrzéshez is, persze magát a parlamenti ellenőrzést minden ilyen törekvés esetén. Köszönöm, Krocsetta úr. Következő felszólaló egy percben Álvaro Alexander úr. Herzlichen Dank, Herr Köszönöm, elnök úr, a szót. Buszutil úrval együtt üdvözlöm azt az eredményt, amit Baró úr elért. Nem könnyű dosszié kapcsán nagyon sok munkával jutottunk el ide. Higgyel, alelnök úr, hogy mi megvédenénk önt, és sokan elmondták már a véleményeket az Európával kapcsolatban, nem akarom én is ezeket elismételni, ezeket a véleményeket, de én is úgy látom, hogy a Lisszaboni szerződés életbe lépése előtt erről nincs értelme dönteni. Jogos, hogy a parlament visszautasítja ezeket a javaslatokat, és különösen fájdalmas, hogy a tanács nem tisztelt meg minket jelenlétével. Egy olyan ügyben, ahol igenis sok kompetenciája van a tanácsnak, és fontos szerepe lenne a tanács és parlament egyeztetésének ami a normákat, a laboreredmények közös alapra helyezését illeti, ne ilyen részletekkel kezdjük a jogalkotást, ne ilyen technikai kérdésekkel, hanem próbáljuk az alapokat, az elveket jó ö, ö, alapokra helyezni, és majd ilyen alapon hát beavatkozni a részletekbe is. Köszönöm. Köszönöm. Következő hozzászóló másfél percben Ernst Strasser úr Baró. Tisztelt Baró alelnök úr, köszönöm, hogy megérti a parlament világos álláspontját ebben az eljárási kérdésben. Nem a javaslatokat utasítjuk el, már nyilván ezt értés, nem a tanácsi javaslatokat sem, nem ezeknek a tartalmát, hanem az eljárással nem értünk egyet. Egyértelmű, hogy az Europol az egyik legsikeresebb szervezete az Európai Uniónak, különösen a drogkereskedelem, az emberkereskedelem, a terrorizmus elleni küzdelem területén, a pénzhamisítás területén. Az Európol egy információ csere központ és szükséges intézmény a rendőri hálózatok összefogása érdekében. Az Európolt fejleszteni kell, ki kell építeni, üdvözöljük, tehát ezt a kezdeményezést csak azt szeretnénk, hogy mondjuk az adatvédelem tekintetében, az adatsere tekintetében az Európai Unió rendőri szervei úgy járjanak el, hogy valóban sikeres legyen a harc a terrorizmus és egyéb ismertetett bűncsoportok ellen, és ez csak úgy lehet hatékony, hogyha az európai polgárok érdekei, jogai állnak az előtérben, egyértelműek az európai értékek, amelyeket ezerszer megfogalmaztunk már a SWIFT kapcsán is, el kell, hogy mondjuk, hogy széles parlamenti többség fogadta el azt, mi csak azt követeljük a tanástól és a bizottságtól, hogy ezeket az iránymutatásokat, amelyeket eddig mi is támogattunk, most úgy fogalmazza újra, hogy az megfeleljen az európai polgárok új érdekeinek. Köszönöm, Strasser úr. Következő hozzászóló Gönc Kinga asszony, másfél percben

herr talman! europas största misslyckande i dag är att vi ännu inte. köszönöm szépen az e- Európának eddig nem sikerült megakadályozni az emberkereskedelmet, ami itt megy az orrunk előtt. Gyerekeiket egyszerűen úgy adják el a gyerekeket, mint a cukorkát. Az Europol szerint kb. fél millió olyan nő van, akiket megvesznek, eladnak, 2009-ben egyszerűen kereskednek velük. Világosan egyetemen kell beszélnünk erről, az intézmények az Európai Unióban fel kell, hogy lépjenek az szervezett bűnözés ellen, az emberkereskedelem ellen, de egyelőre nagyon sok hiányosság van együttműködés a tagállamok között, a tanács, a parlament között, ezeken mind javítani kell. Oly módon, hogy esélyünk legyen legalább arra, hogy a súlyos bűncselekményeket megelőzzük, illetve a maffia, a szervezett bűnözés és emberi kereskedelem alkotják ezeket. Néhány nap múlva hatályba lép a Lisszaboni szerződés Azonban azt reméljük, hogy felélegezhetünk egy kicsit, mert mélyebb elmélyült együttműködésre számíthatunk az állampolgáraink érdekében. Hamarosan látni fogjuk, hogy az Európol átalakul, és az Európol és az Eurojust közötti együttműködés is meg fog valósulni, és akkor valóban fel tudunk lépni az európai szervezet bűnözés ellen a mafia típusú szindikátusok ellen. Mondjuk azt, hogy 2009-ben az emberkereskedelem elfogadhatatlan a mai Európában. Itt Csippel asszony, másfél percben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ma a vita, illetve az ebből következő határozat nem formális, hanem politikai jellegű is. Egységes standardokra van szükség a laboratóriumok esetében, ami megalapozza az igazságügyi és a rendészeti együttműködést, és szerintem erre hosszabb időt kéne szánni ennek megvitatására. Fölmerül egy másik kérdés is. A politikai fellépők mennyire veszik komolyan ezt az együttműködést a tanács és a parlament között. A Lisszaboni szerződés előírja, hogy a fő képviselő erős hangon nyilvánuljon meg Európába, és eh, itt egyéb kritériumokat is figyelembe kell venni. Számos eh, szempontot eh, kell figyelembe venni, és jövő héten, jövő hétfón, hétfőn ezt a kérdést alaposan meg kell vizsgálnunk, az annak érdekében, hogy alá lehessen írni a megállapodást az Egyesült Államokkal. A Lisszaboni szerződés hatályba lépés előtt össze kell szednünk magunkat, és meg kell határoznunk a jövő együttműködését, és egyértelműen fel kell vetnünk a kérdést, hogy, egy, hogy egyéb témákban miért nem lehet javaslatokat benyújtani. Az európai polgárok számára egyértelmű jelet kell adnunk, nevezetesen, hogy elkötelezettek vagyunk a Lisszaboni szerződés mellett és Európa demokratikus fejlődése mellett. A javaslatot el kell ítélnünk, hiszen egy szélesebb körű vitára van szükség, amelyben egyértelműen figyelembe vesszük a polgárok jogait, és most, nem pedig akár a közel, akár a távolabb jövőben dibattito molto interessante di stasera ci ha fatto comprendere alcune. tisztelt elnök úr a ma esti vita egy csomó fontos dolgot megértetett eh, velünk. Elsősorban a bűnmegelőzési hálózat fontosságát. A parlament szerepe a Lisszaboni szerződéssel egyre fontosabb lesz két irányban, és a szervezetbűnözés felszámolása révén, a kultúra területén is, az információs áramlásba szólnak bele a gonosztevők. Nagyon fontos, hogy egész Európa fellépjen, kulturálisan mozgósítsuk Európát a maffia ellen, és ennek a parlamentből kell kiindulnia. Európai ügyészséget kellene létrehoznunk, és úgy gondolom, hogy a legsúlyosabb tényállások esetében erre e, nagy szükség van. Egyes országok e, nem üldözik külön a maffia jellegű e, bűncselekményeket, pedig egész Európát érinti ez a jelenség a maffia mindenhova be tud hatolni, még a nagy intézményekbe is, és nagyon szorosan összefügg a maffia a korrupcióval, ezt a legutóbbi események is jelezték, és a csalás is ilyen esemény. A következő felszólaló Madame Deborah Seracciani. másfél percben. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr mint árnyékjelentéstevő az Europol ügyben, csak egyet tudok érteni azzal, amit az előttem szólók mondtak. A, az információgyűjtéssel, az elemzés készítéssel az Európol a tagállamok nyomozásait segíti, és nagyon fontos eszköze a bűnöldözésnek hatékonyan kell fellépnünk a bűnözéssel szemben, ugyanakkor követelnünk kell, hogy a parlament kapja meg az őt megillető hatásköröket. november 30-án akarják elfogadni a jogszabályt, nem megvárva, hogy az Európai Parlament teljes mértékben élvezhesse a Lisszaboni szerződés alapján őt megélhető együtt, együttdöntési jogkört. Ugyanakkor nagyon fontos hogy a szabadság, az igazságoság és a biztonság övezetének építésében a parlament a szerepét eljátszhassa fontos az Európa tisztségviselőinek szerepe. A következő hozzászóló Monika Flasikova Benova. másfél percben. Ďakujem veľmi pekne. Köszönöm szépen, biztos úr, képviselőtársak. Egyre fontosabb terület a kriminalisztikai együttműködés a bűnügyekkel szembeni fellépés területén. Az együttműködés a bűnüldözés hatékonyságát javíthatja. Azonban az együttműködés nem elegendő. Közös, harmonizált jogkeretre van szükség a kriminalisztikai laboratóriumok tevékenysége terén, amelyek amely keret rögzítené az EU-ban működő ilyen laboratóriumok működési feltételeit a bizonyíték felvétel tekintetében is. A tanács kezdeményezése éppen ezért tűrhetetlen. Jogilag kötelező érvényű instrumentumra van szükség a kriminalisztikai laboratóriumi tevékenységek engedélyezéséhez akreditálásához. A kriminalisztikai laboratóriumok kapcsán azonban el kell mondanom, hogy az Európai Parlament szerepét is erősíteni kell. Precedens nélkül áll, hogy a tanács képviselője nincs jelen, és nem hallgatja meg a mi szempontjainkat. Közben Catch the Eye szisztéma alapján adok szót. Elsőnek jelentkezett Zasada Artur úr. Zasada úr Köszönöm szépen, Kedves kollégák! Jogászként és korábban rendőrtisztként én csak hangsúlyozni tudom a keret határozat jelentőségét, amelynek következtében amelyek meghatározzák a kriminalisztikai laboratóriumok működését, és ez megfelel a 17.025-ös standardnak. A bizonyíték feldolgozását határozza meg, illetve ez a szociális, a társadalmi bizalmat is erősíti. Köszönöm. Következő hozzászóló Zemszke úr. Mr. Zemszke. Szeretném megköszönni e, hogy megadta a szót nekem, ugyanis most visszatérünk egy olyan témára, amivel fél évvel ezelőtt már foglalkoztunk. Újra kell ugyanazzal a problémával foglalkozni. A rendőrségnek megfelelő hatáskört kell adnunk, hogy megfelelően szankcionálhasson. Ugyanakkor az emberi jogok területével is eh, fontos foglalkozni, és az érzékeny adatokat meg kell védeni. Szeretném felhívni a figyelmüket a 15. cikkre a tanács határozatából, eh, ami az Europol partnereivel való kapcsolatai végrehajtási utasításának 15. cikkét illeti. Hát azt mondjuk, hogy ha szükséges, akkor ki lehet cserélni az adatokat. Csak hogy ki ítéli meg, hogy mikor szükséges, ez nagyon fontos. Köszönöm, uram. Nincs több kesteáj hozzászólás kérelem, ezért felkérem Jacques Baró urat a bizottság nevében. Reflektáljon az elhangzottakra. Mr. Baró, please. Ah, monsieur le président, ma Tisztelt elnök úr, nem könnyű a feladatom, a tanács ugyanis nincs jelen, de azért szeretnék néhány okról beszámolni, amelyek miatt az Európai Bizottság elfogadta, hogy a javaslatokat így nyújtsák be. Ami az Európolt illeti, az Europol átalakulása zajlik, és további eh, jogszabályokat fogunk elfogadni az Európai Parlament teljes körű bevonásával. Egy brit eh, nagyon nagy tudású eh, úr irányítja az Europolt jelenleg, kár lenne az Európolnál folyó munkát félbeszakítani most. A másik két eh, jogszabályjal kapcsolatban eh, hadd mondjam el, hogy ezek a tanács és a tagállamok kezdeményezésére eh, születnek előrelépés az, hogy a laboratóriumok akkreditálásának gondolatát a tagállamok elfogadták így megbízható adatokkal eh, szolgálnak a laboratóriumok. Ez inkább előrelépés, inkább pozitívum. Na most ami a hálózatot illeti, eh, valószínűleg a parlamentnek az észrevételei abszolút indokoltak. Ez egy megelőző hálózat. A jövőben más feladatokat is kaphat majd. Én teljesen értem, és köszönöm Buzutil úrnak és Strasser úrnak, hogy, hogy ők is látják, értik, hogy a Libé szakbizottság elnöke is itt volt az előbb, hogy én személyesen nagyon ö, ragaszkodom ehhez az ügyhöz, a parlament számára is fontos, de én is ebben az öt évben azért tudtam előbbre vinni az ügyet, mert a parlament támogatta azt. Hadd mondjam el, a parlament kívánságaival kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy alaposan át kell vizsgálnunk a harmadik pillér joganyagát, hogy lássuk, hogy hol lehet ezt megváltoztatni, feljavítani. Fokozatosan kerülnek át a területek az első pillérbe. Önök minnyáján látom, hogy szeretnének részt venni a rendészeti együttműködésben úgy, természetesen, hogy az emberi jogokat figyelembe vegyük, úgy, hogy odafigyeljünk az Európai Unió értékeire. Hát persze, természetesen a parlament szintérre lépése, ha így mondhatom, lehetővé kell, hogy tegye, hogy a rendőri együttműködés még mélyebbre hasson. Persze továbbra is az állampolgárok jogainak tiszteletben tartásával. Ez egy átmenet, és én teljes mértékben értem, hogy önöknek az az óhaja, az a kívánsága, hogy már most részt vehessenek ezeknek a jogszabályoknak az előkészítésében. De hadd mondjam el még egyszer, hogy a bizottság úgy ítéli meg, hogy esetről esetre át átvizsgálhatjuk, felülvizsgálhatjuk a harmadik pilléres szövegeket, és amikor azt látjuk, hogy a jelenlegi szabályok elavultak, ki kell őket egészíteni, aktualizálni kell őket, nos, ilyen esetekben javaslatokat fogunk tudni tenni az utódaim javaslatokat fognak tenni a parlamentnek a szövegek javítása érdekében, hiszen együtt hozzuk majd akkor már a jogszabályokat. Szeretném megismételni, elnök úr, hogy mandátumom végén minden a parlament által nekem tett javaslatra nagyon oda fogok figyelni. Ugyanakkor tisztában kell vele lennünk, hogy vannak bizonyos lényeges szabályok, tervezetek a rendőri és igazságügyi együttműködésben, amelyeket teljesen át kell majd alakítani, és a parlamentnek ebben együtt döntő hatásköre lesz majd. Megpróbáltam így módon elmagyarázni, hogy azt kívántuk, hogy az Európa január 1-től ügynökségként működhessen, folytathassa a munkáját, és hát nyugtáznunk kell, hogy a tagállamoknak milyen kezdeményezései voltak többek között a kriminalisztikai laboratóriumok, illetve hát a bűnmegerőzési hálózat területén, de mindenképpen értem a parlament álláspontját, és biztosítom önöket, hogy amennyire lehetőségem lesz rá az elkövetkező hetek során, ennek a nagy szabadság és igazságosság övezetnek a további javításán fogok fáradozni a parlament egyetértésével. Köszönöm. Úr, a következőkben abban a sorrendben, ahogy elkezdtük a napirendi pontok tárgyalását, adok szót az előadóknak. Kettő percben Nikolson úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy nagyon jó vitát sikerült folytatnunk ma este és az itt felszólalók többen is hangot adtak azon sajnálatuknak, hogy a tanács képviselője nem volt jelen. Sophie Intveltel együttesen nyilvánvalóan hosszabb távon mindannyian egy erőteljesebb Európóra törekszünk, és az együttműködésre. Ha megnézzük a pénzügyi problémákat, illetve a különböző bűnügyi problémákat, amelyek az Európai Unió határain megjelennek, kábítószerkereskedelem, terrorizmus és a többi, ezek különösen fontosak. Ha az áldozatokról beszélünk, szerintem ezt kell nagyon komolyan vennünk, tehát az áldozatokat az elkövetőkkel szemben. Nagyon gyakran látjuk, hogy a bűnözők több együttérzést és támogatást kapnak, mint az áldozatok. Számos olyan terület van, ahol erre bizonyítékok állnak rendelkezésre. És ezt nem tarthatjuk elfogadhatónak. A támogatást fokoznunk kell, és az áldozatot egyértelműen meg kell határozni. Nem tartható fenn az, hogy a bűnüldöző hasonló, illetve a bűnelkövető hasonló elbárásban részesüljön e tekintetben. Egyértelmű példa Észak-Írországból, ahol a Kardasziával, tehát az ír rendőrség és az észak-ír rendőrség közötti együttműködés igen nagyszabású cigaretta csempészeti körnek vetett véget. Itt az együttműködés ki kéne tekinteni nem csak Európában, hanem egészen a távol keletig, és erre kell törekednünk, arra kell törekednünk, hogy ez az együttműködés mindenki érdekét szolgálja. Következő hozzászóló Sofia Intveld asszony. Yes, thank you, Chair. Uh, Köszönöm szépen. Mielőtt megtartanám a hozzászólásomat, én is szeretnék gratulálni Baró úrnak. Igen, magasra emelte a lécet. Én most lényegi kérdésekre nem akarnék kitérni, hiszen a vitára majd a későbbiekben még sort kerítünk. Egy dolgot szeretnék azonban leszögezni. Itt a hallgatólagos üzenete az üres széknek, az üres helynek tulajdonképpen azt jelzi, hogy nem kéne elsüggetnünk a dolgokat. Január 1-től működne ügynökségként. De itt lehetett volna a tanács, és ezt az eljárás sokkal korábban is meg lehetett volna kezdeni július 1 képest, és nagyon gyorsan lehetett volna eljárni. Mindig a parlament vállalja a felelősséget, mi a lehető leggyorsabban lépünk, és a tanács eljárása az, ami akadályozta a folyamatokat. Egy hónapos meghosszabbítást kértünk csak, de erre a tanács nem volt hajlandó. És ez is csak azt jelzi, hogy egész egyszerűen nem akarják az Európai Parlamentet bevonni ebbe a munkába. Ez nem komoly dolog, és ezt nagyon sajnálatosnak tartom. Hét nap múlva azonban, 27 nap múlva azonban ezt az együttműködést konkrétan meg kell kezdenünk. És itt nem a mi önérzetünkről van szó, nem az Európai Parlament önérzetéről, vagy akár a nemzeti parlamentek kihagyásáról, hanem arról van szó, hogy hogyan tartozunk elszámolással a polgárok irányában. A személyes adatok cseréje, harmadik feleknek történő kiadása, bizalmas információ kiadása, ezek mind érintik az állampolgárainkat. És E tekintetben a tanácsot is felelősség terheli, talán nagyobb is, mint minket. Én az Európai Tanástól szeretnék egy nyilatkozatot hallani, hogy ezt az egész csomagot miért kapkodták el, és hogy erre tekintettel minél előbb, legfeljebb fél éven belül felülvizsgálják majd ezt a csomagot, és a teljes értékű együtt döntési eljárás keretében majd a parlamentet is bevonják ebbe. Következő hozzászóló Jean-Philippe Albrecht úr. Kettő percben. Ja, ich möchte, ich möchte erst einmal auch... Én is szeretnék először is köszönetet mondani a bizottságnak az Európollal kapcsolatos munka kapcsán. Itt az Európol ügynökségé történő átalakítását nem kell megakadályozni, de az alapkérdés az, hogy milyen felhatalmazásokkal, milyen hatáskörökkel fog rendelkezni a tagállamokkal, illetve a polgárokkal szemben. Erről a parlamentben is vitatkozni kell. Alaposan meg kell vitatni és legitimálni mindezt. Mint ahogy Sophie Intfeld is elmondta, a tanács távol maradása igen sajnálatos, ugyanis ez alapvető lenne a demokrácia szempontjából is. Reméljük, hogy a parlament kritikáját ezt majd figyelembe fogják venni. Úgy gondolom, hogy európai parlamenti vitára van szükség a polgárok jogáról egyrészt, másrészt pedig a biztonsági politika hatékonyságáról, hatásosságáról. Ebbe be kéne vonni erőteljesebben a nemzeti parlamenteket is. Köszönöm a jelentéstevőknek, hogy itt együttesen jelzést adunk, és egyértelművé tesszük, hogy milyen magatartást várunk el a tanástól. Köszönöm, Albrecht úr. Következő hozzászóló Augustin Díaz de Mera García Consuegra úr señor presidente. Köszönöm szépen, teljes mértékben tiszteletben tartom az Európolt, támogatom, és bízom benne, hogy a lehető leghamarabb megkapja az összes emberi és pénzügyi forrást ahhoz, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében minden feladatát be tudja tölteni. Mi is ez az Európai Rendészeti Együttműködési Iroda? Mit jelent az, hogy most már közösségi pillérbe tartozik. Most közösségi költségvetésből finanszírozzuk, és a legfontosabb dolog az, hogy az Európai Parlament együttdöntési jogkörre rendelkezik a viszonylatában, és ezért nem értjük, elnök úr, ezt az indokolatlan jogszabályalkotást, amivel korlátozzák a parlament jogkörét, ellenőrzési jogkörét. Ugyanis, elnök úr, egyáltalán nem tudjuk azt sem elfogadni, hogy a tanács ne jöjjön el, és holnap, amikor szavazunk, nyilatkozatot fogunk kérni a tanácsról, hogy ez már elhangzott. Egy nyilatkozatban a tanácsnak jeleznie kell, hogy kötelezettséget vállal arra, hogy új jogszabály csomagot nyújt be a Lisszaboni szerződésnek megfelelően hat hónapon belül. És elnök úr, nagyon bíráljuk tehát a tanácsot az eljárásért. Hat jelentésről folytattunk vitát itt néhány óra alatt megelőzésről, négy Európol jelentésről, laboratóriumokról. Ez nem észszerű így fontosak ezek a viták, mérehatóbban kellene megbeszélnünk ezeket a területeket. Nagyon kevés időt kaptunk erre a hat jelentésre, úgyhogy elnök úr, én bízom benne, hogy a jövőben több idővel fogunk rendelkezni az ilyen fontos vitákhoz. Holnap kérdéseket fog feltenni a, a tanácsnak. Köszönöm. Következő hozzászóló Sonja Alfano asszony kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, akik részt vettek ebben a vitában, de személyesen mondanék köszönetet barrot biztos úrnak is, aki figyelembe vette az észrevételeinket, figyelembe vette a tiltakozásunkat. Részt akartunk venni ebben a folyamatban, nem lehetett egyszerűen nemet mondani a tanácsnak. Lisszaboni szerződés a parlamentnek egy döntési jogkört ad, és szeretnénk, hogyha ezt figyelembe is vennék. Azt kérem a tanástól, hogy mihelyt a Lisszaboni szerződés hatályba lép, sokkal ambiciózusabb javaslatot tegyen a bűn megelőzésre, mint ez a bűn megelőzési hálózat úgy gondolom, hogy a parlamentnek joga van teljes együttdöntésben eljárni, és elutasítani az ilyen javaslatokat. Köszönöm Mikolszon úrnak a szavait is, ő az áldozatokról, az áldozatok szerepéről beszélt, és a bűnelkövetők szerepéről. Ahogy ő is mondta, tényleg időnként megfordulnak ezek a szerepek az Európai Parlament nagyon nagy fontosságot tulajdonít a terrorizmus elleni küzdelemnek, de ami hiányzik, az a szervezetbűnözés elleni küzdelem eh, fontosságának hangsúlyozása. Nagyon fontos a megelőzés. A szervezetbűnözés a maffia esetében ez különösen így van. De Magistris úr eh, jelezte, hogy milyen rövid idő után megölték Falcone bírót például. Van más is, aki így jár. Nagyon gyakran összekeverik a bűnelkövetőt a bűncselekmények áldozataival, és még a kormányok is rosszul járnak el. Olaszország hozzáállása sem mindig helyes a terrorizmus áldozatait egészen másként ítélik meg, mint a szervezet bűnözés áldozatait, és ez így nem folytatódhat. Európa fel kíván lépni a szervezet bűnözéssel szemben is. Ártuk, kérem engedjék meg, hogy magam is csatlakozzam azokhoz, akik gratuláltak Jacques Barrot úr felelősségteljes és nagyszerű munkájához. Köszönöm az előadók munkáját. A közös vitát lezárjuk, a szavazás az ügyben holnap lesz. Messi, Messi barát. napirend értelmében a következő pont alejandro alvaro jelentése